Ezzel a közös vitát lezárjuk, és holnap 12-kor szavazunk is majd ezekről a kérdésekről. Most a következő napirendi pontunkra térünk rá. A Grúziában kialakult helyzettel kapcsolatban fogjuk meghallgatni az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, de először Mavroyanis úr, urat a tanács képviseletében, aki az alelnöki szerepet tölti be most Esten asszony mellett. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a vitára, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Eston asszonyt képviselhetem a mai vitában. Ez a kamara, ez a ház tavalyi novemberi állásfoglalásában ö, kiállt Grúzia teritoriális egysége és az Európai Unióhoz való közelítésének szükségessége mellett, illetve a Genfi folyamat megvalósítása mellett, amely a főképviselő asszonynak a Dél-Kaukázus térségében kompetenciákat ad, és monitoring misszió végrehajtását írja neki elő. A képviselők e házban mindig is az emberi jogok élharcosai voltak, és Grúziára vonatkozóan is. Az Euronest parlamenti közgyűlés azt a határozatot fogadta el, hogy a független civil társadalmat meg kell erősíteni ezekben a fiatal demokráciákban, meg kell erősíteni magát a demokráciát, a gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságot, ideértve a média teljes körű szabadságát is. Tudom ugyanakkor, hogy több képviselő parlamenti kérdést intézett a tanácshoz, konkrét emberi jogi és munkajogi szabályok érvényesülésére vonatkozóan. Ezek a konkrét kérdések nagyon relevánsak, már csak azért is, mert Grúziában választások vannak, és ugyan, vagy lesznek, és ugyan a reformokra törekszik az ország, de nagy akadályokba is ütközik. Romp úr egyébként ma éppen Grúziában van, és a legmagasabb szinten próbálja elmélyíteni a grúz kapcsolatokat és a dél régió békés fejlődését elősegíteni. Nem tudom, hogy milyen eredményeket ér el Rompöly elnök úr. Egy biztos, hogy ebben a pillanatokban is valószínűleg kritikus kérdéseket tárgyal a helyi vezetőkkel, E, és ha ezekben előrelépés történne, akkor szabadkereskedelmi megállapodás irányába mozdulhatna el a tárgyalássorozat, és egy cselekvési terv állhatna fel arra vonatkozóan, hogy milyen emberi jogi feltételei vannak mindennek. Ezek jó hírek, mert e, Grúzia tényleg igyekszik, hogy e, a társulás szellemében reformokat hajtson végre. Mi pedig minden lehetséges támogatást megnyúj, megadunk Grúziának ehhez, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy mekkora potenciál van abban, hogyha az Európai Unió a szomszédsági politikán belül megerősíti kapcsolatait Grúziával is. Barózó elnök úr, Füle biztos úr és a főképviselő asszony, Eston alelnök asszony, Sakás Vili elnök úrnak Brüsszelben elmondták, hogy azon vannak, hogy, hogy Grúziában teljes körűen érvényesüljön a választási rendszer demokratizmusa, minden nemzetközi szabálynak feleljen meg a választási rendszer, ez az alapvető feltétele a tovább lépésnek. A pluralista demokrácia, a választott politikusok rendszerének demokráciája az alapfeltétel, mindezek egyébként már benne vannak a grúz alkotmányban, a betartással van gond. A kormány, és ez elhallgathatatlan, hogy Iván Svili urat és körét igyekszik távol tartani a politikai rendszertől, tehát kizárólagosan próbál fellépni, és kizárja ellenfelét, az ellenzéket a politikai folyamatokból. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Ivan is Vili úr, aki most ellenzékben van, is pénzzel próbál hatást elérni a hatalommal a hatalom elnyomásával szemben, sem a hatalom, sem az ellenzék eljárása nem demokratikus. A médiához való hozzáférést egyenlően biztosítani kell minden politikai ö, vetélytársnak, és a két fő politikai erő összecsapása nem merülhet ki abban, hogy illegális módszerekkel próbálják maguk alá gyűrni mindketten a médiát, bár különböző eszközökkel. Az elnök hatalmi eszközökkel, az ellenzék vezetője pedig pénzügyi eszközökkel. Végül pedig, elnök úr, hangsúlyoznunk kell, hogy az EU elsősorban abban érdekelt, hogy a konfliktus enyhítési megoldási erőfeszítéseink gyümölcsöt hozzanak, és Grúzia teritoriális egysége helyreálljon, és a környéken, a régióban a stabilitás általában. Ebben nagyon fontos szerepe lehet az EU-nak a, a Genfi ö, tárgyalások révén is. Dél-Osszétiában továbbra is ö, jelen vagyunk, és tudjuk, hogy aktív támogatásra van szükség ahhoz, hogy a feszültség enyhüljön. Az EU elkötelezettségét egyébként a február 27-i következtetéseiben is nyilvánosságra hozta, és kérem a parlament támogatását az alább vázolt fellépésünkhöz. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, köszönöm a tanács képviselőjének. Most a frakciók kapják meg a szót az EPP nevében Lizek úr három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, hölgyeim és uraim! Másfél évig dolgozhattam a parlament társulási ö, jelentésén EU Grúzia között. Többször jártam ott, vagy egy tucat találkozom volt a kormányzattal, ellenzékkel, az ombudsmannal, a médiával, civil szervezetekkel. Mindazokkal, akik szorosan együttműködnek a kormányzattal, és azokkal, akik inkább az ellenzékkel működnek együtt. A parlamenti és a nem parlamenti egyezmény ellenzékkel egyaránt. Hadd mondjam el saját véleményemet de mielőtt ezt megtenném, emlékeztetnék mindenkit az állásfoglalásunk két bekezdésére, amelyet a parlament 90%-a elfogadott. Az M pontban kimondjuk, hogy a grúziai demokratikus folyamat kielégítő, különösen a demokratikus intézmények konszolidálása. Az ombudsman intézmény, az igazságügyi rendszer és a gazdaságügyi reformok. Gratulálunk el Grúziának hiszen a bűnözés szintje is csökkent. De van még egy dolog, amire rá kell kérjünk, kérdezzünk a kormánynál, ez a konstruktív párbeszéd az ellenzékkel és a konstruktív folyamatok. Azt kérjük, hogy kicsit lassabban szóljon, túl gyorsan beszél az előadó. Igyekszem. Elnök úr, ma tehát úgy gondolom mindannyian ugyanezt az állásfoglalást el tudnánk fogadni Grúziát, dicsérhetjük nem csak mi politikusok, hanem a nem kormányzati szervek is. A Transparency International is eh, dicsérte a demokratizálódást és a korrupció elleni eredményeket. A legutóbbi önkormányzati választások pozitív értékelést kaptak minden megfigyelő részéről. Még az ellenzék is azt mondta, hogy nem volt feszültség. Térjünk vissza magára a vitára. Mi, mi történt, hogy újra beszélünk Grúziáról? Nos, azt hiszem, egy fontos dolog történt, amire a miniszter úr is utalt. Van egy új entitás, az ellenzék új vezetője, valaki, aki több milliárd dollárral rendelkezik, sokkal nagyobb összege, mint a grúz költségvetés. A pénzt nem megfelelően használják fel. Elmondhatnám korábbi hónapok tapasztalatait, de gondolom mindenkinek hasonló a tapasztalata. Néhány hónapja tapasztaljuk a Grúziából érkező információkból halljuk, hogy Sákásvili egy szörny, és milyen szörnyűségeket folytat a kormánypárt, stb. stb. Nos, úgy döntöttem, hogy megvizsgálom ezt a kérdést, és úgy tűnik, hogy van egy brit-német csapat vette fel ezt az embert, hogy nekik dolgozzon. Hangsúlyoznom kell egy dolgot. Az, hogy oligarchák léteznek a politikában, soha nem vezet jóra. Ez a Krúz ellenzéknek küldött üzenetem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lizek úr. Racsek úr kapja meg másfél percre a szót a szocialisták nevében. A miniszter úr említette ma már, hogy Rampoly elnök úr Grúziában van, Füle biztos úr volt múlt héten. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos számunkra ez az ország, ez a régió. Ezt szeretnénk mi, és a szociáldemokraták is azt szeretnénk, hogy Grúzia sikeres legyen. Hogy Grúzia sikeres legyen a politikai reformjaiban, gazdasági reformjaiban, és sikeres legyen abban, hogy megőrizze területi integritását és hogy sikeresek legyenek az EU-grúz társulási tárgyalások is. Gyorsan szeretnénk előrelépni a vízum liberalizálásban is. Természetesen a vízum kötelesség valamely ponton való megszüntetésével. Ezek pozitívumok, és elismerjük az elmúlt néhány és hónap és év reformjait. De ahogy elhangzott, választások lesznek októberben, parlamenti választások, és 2013-ban az elnökválasztás. Már most érezhető, hogy a politikai feszültség egyen nő. Grúz barátainknak mind a kormányban, mind az ellenzékben arra van szüksége, hogy lehiggadjon a helyzet. Szabad, tisztességes választásokra van szükség, szabad, tisztességes előválasztási feltételekre van szükség, hogy minden politikai csoport és párt, az ellenzék is, az ellenzéki koalíció is szabadon hozzáférhessen a médiához. A választások döntőek. Grúzia számára is, a tisztesség és nyitottság miatt, de fontos lesz a tárgyalások előrehaladása szempontjából is, és a vízum liberalizálás szempontjából is. Az SND nevében ba, grúz barátainknak minden sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, Rucsek úr. Most pedig Nikolaj asszonyé a szó a liberálisok nevében. Kettő percben. Köszönöm elnök úr a szót. Az ALDE nevében szeretném kijelenteni, hogy támogatjuk, és mindig is támogattuk a demokratikus Grúziát, egy olyan Grúziát, amely prosperál, és amely európai normákat tud felmutatni. Nem hiszem, hogy a mai napi vita a bal és a jobb oldal között a hatalmon levők és az ellenzék között folyna le, mert úgy gondolom, hogy Szakásvili elnök inkább azzal foglalkozik, hogy első alkalommal erős ellenzékre talál, aki, amely egységes is Grózia, Gróziában. Nyilván hallottam két, mindkét fél részéről ö, vádakat, ö, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek ö, megfelelő alappal rendelkeznek. Pontosítanám azt, hogy ami a mi frakciónkat illeti, a demokrácia nem médiaharc többek között. Jó dolog, ha több televíziós csatorna létezik különböző álláspontokkal, mert nagyon jól tudjuk, hogy nem csak Kelet-Európában, hanem még ebben a térségben is nagy a kísértés, hogy az abszolút igazságot monopolizálják, ez pedig nagyon veszélyes, és ez bizony elrugaszkodásokat eredményezhet a demokrácia terén. Ma igen gazdag vezetővel kell szembenéznünk. A gazdagság vagy a szegénység önmagában nem erény, és nem eredményezhet kétségeket azok vonatkozásában, akik itt találhatók, illetve értékeiket illetően. Grúzia vonatkozásában nem kollaterális a vita, a biztos úr, Füle biztos úr elmondta, hogy ez a feszültség nagyon veszélyes lehet a jövőt illetően Grúziában. A jelenlegi kormánynak biztosítania kell azt, hogy a választások európai normáknak megfelelően demokratikusan folyanak le, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy Grúzia szabad jövőt tudhat magának. Köszönöm. Köszönöm Nikolaj Asszon, a következő hozzászóló, a zöldek nevében Lunacek asszony kettő percben parancsoljon. Thank you very much, President. Ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt hiszem, a jelenlegi vita pontosan rámutat arra, hogy miért is van szükség egy ilyen jellegű vitára. Ugyanis az elmúlt napokban a grúziai társadalom több képviselője látogatott el ide, a kormány, az ellenzék, stb. stb. képviselői, és sok mindent hallottunk, úgyhogy nem szabad egy oldalra állnunk. Nekünk arról kell döntenünk, hogy mi van szükség egy demokratikus, modern országnak. Ami engem valóban aggaszt, és amiről tényleg a vitának folynia kellene, az az, hogy Görögországban, Grúziában, bocsánat, átlátható feltételeket teremtsünk a választásoknak. Elnézést, én is Koszovóról beszélek, pedig Grúziáról kellene, mondja a hozzászóló. Európában is ebben a parlamentben is fontos lenne ez. Csak egy nyilatkozatot szeretnék felolvasni egy demokratikus intézménytől, amely azt állítja, hogy aggasztja a helyzet a, az országban, és hogy hogyan beszélnek a politikai vezetők. Világossá kell tennünk, hogy nem csak a szavakra van szükség, hanem átláthatóságra, finanszírozásra mindenki számára, legyen az kormány, vagy pedig ellenzéki képviselő. Én nem az oligarchákról szeretnék beszélni, nem a pénznek kell eldönteni azt, hogy valakit megválasztanak, vagy sem. És ahogy a hozzászóló is elmondta, tényleg arról kell, hogy szóljon a történet, hogy meglegyen a politikai akarat, a demokrácia, az emberi jogok terén a javításra. Nyilván az előzetes választási időszakban mindent közvetíteni kell, ami viszont aggaszt tényleg nem a túlzsúfolt börtönök helyzet az országban, igen, csökkent a bűnözés, de két politikai aktivista közelmúltban, akik ilyen csipcsup huliganizmus miatt 35-45 napra ö, kerültek börtönbe, főleg az előválasztási időszakban ö, nem kéne, hogy ilyesmi történjen. Úgyhogy a hatóságokat, a kormányt, az, ellenség, az ellenzéket és mindenkit fel hívni arra, hogy nyugodjon le, legyen átlátható a választási ö, folyamat, szabadon, ö, demokratikus országban. Köszönöm. Köszönöm, Luna csak asszony. Lézek úr, kék kártyás kérdést tesz fel? Ah, e, ja z panią poseł nicolai byłem w gruzji wiem że ma też bardzo. én nicolai asszonnyal jártam grúziában. most kérdést nem tehet fel hiszen már jön a következő elő felszólaló sajnálom de nagyon. most pedig az ECR frakció nevében Poreba képviselő szólal fel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, się długo Köszönöm szépen, elnök úr. Legfőbb ideje volt, hogy Grúziáról vitázzunk itt az Európai Parlamentben. Liszek kollega jelentését fogadták el nemrégiben, és azon gondolkoztam, hogy mi történt azóta Grúziában. Ezért tehát nem legfőbb ideje, hanem érthetetlen, hogy miért kerül napirendre most ez a jelentés. A demokratikus normákat elfogadták, új médiatörvényt fogadtak el, meg reformálták a választói törvényt, és az üzleti világ nagyon nyitott, és nincsen korrupció, legalábbis sokat tesznek a korrupció visszaszorításáért. Kérdem én, kérem, elnök úr, miért tűztük napirendre ezt a kérdést? Ne vitázzunk már Grúziáról, hanem támogassuk őket erőfeszítéseikben, hogy közelebb lépjenek, közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz. Erre a Grúzióra van szükségünk nekünk az Európai Unióban. Ugyanakkor Nézzük persze meg az ellenzék érveit, hallgassuk meg, és gondoljuk meg, hogy az ő érdeküke az, hogy egy büszke, szuverén országgal nézzünk-e szemben, vagy pedig nem. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Elmar Brock. Tessék, parancsoljon. Három percben Elmar Brock. Elnök úr, úgy hiszem, hogy legfőbb ideje, hogy segítsünk ezeknek az országoknak a keleti szomszédsági politika célzottjainak, hogy betartsák a demokrati, demokráciára, a jogállamiságra és a szabad választásra vonatkozó szabályokat. Közösen kell ezt tennünk a közszomszédság politika keretén belül, de az Európa Tanács és az EBESZ keretén belül is segítenünk kell a politikai országoknak. Ezért örülök, hogy a grúz kormány azt kérte, hogy minél több választói megfigyelőt, minél hosszabb időre küldjünk ki. Úgy gondolom, hogy ez egy jó fejlemény, lehet, hogy foci huligánként 45 napig van valaki bűn börtönben, de Kínában az ember 7 évig kerül ilyesmiért börtönbe. Ne felejt, valóban figyelni kell arra, hogy a szabad választások biztosítsák őket, szabadok legyenek a médiumok, és a szólásszabadság működjön. Ha megnézem, hogy hány különböző tévé adó van Grúziában, egy keri jogról szavaztak, mint június 29-én, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két európai államban nincs ilyen jó helyzet, nincsenek ilyen jó helyzetben a médiumok. Ám hogyha azt látom, hogy az egyik grúz párt TV készülékeket oszt ki, illetve azt látom, hogy egyes pártokat pedig tévétársaságok finanszíroznak, és 6 milliárd eurót az ellenzék vezetője 6 milliárd euró pén, eurót keresett oroszországi üzletével, és nem tudom, hogy mivel üzletelt. Illetve, hogyha azt látom, hogy választ, szavazatokat vásárolnak. Vagy ha azt látom, hogy az ellenzéknek 20-szor annyi pénz áll rendelkezésére a kampányra, mint a kormánypártnak, akkor valóban úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy megfontoljuk, hogy az ellenzék milyen politikát folytat, és hogy fair módon ítéljük meg őket. A, általában amerikai konzulensek dolgoznak Grúziában, és ezért meg kell gondolnunk, hogy mi szolgálja az európai szomszédság politika érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, Brok. úr. Most pedig Krisztián Vigenen úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nem gondolom, hogy az efféle viták azt mutatják, hogy nem bíznánk egy országban. Szükség van ezekre a vitákra. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy Grúzia sok területen fejlődésről tett tanúbizonyságot. A grúz parlamenti képviselők nagyon aktív, konstruktív szerepet játszanak a Euronest parlamenti közgyűlésben, amelynek én elnöke vagyok. Többször is elmondtam azonban, hogy az Európai Unió keleti partnerségének igazi fokmérője a választások, azok mutatják meg ugyanis, hogy mennyire stabil a demokrácia, és mennyire érett a politikai rendszer az adott országban. Kérem a kollégákat, ne túllozzák el a dolgokat, de ne is becsüljék alá a legutóbbi események fontosságát Grúziában. Politikai háborúnak vagyunk tanúi, és mindkét oldal azt rendelkezésre álló eszközöket beveti. Az egyik oldalon ott van a jelenlegi rezsim, amely él a rendelkezésére álló jogi és adminisztratív eszközökkel, a másik oldalon pedig pénzügyi eszközökkel él az ellenzék. Hogyha mindkét, a két oldal magyarázatait meghallgatjuk, úgy gondolhatnánk, hogy két külön országról van szó, ez is mutatja a probléma súlyosságát. Ennek a helyzetnek véget kell vetni, a politikai folyamatot vissza kell terelni a normális mederbe. Kérem a bizottságot és a tanácsot, hogy, min, tanácsot, hogy minden eszközt bevessen Grúzia megsegítésére. Fontos, hogy ezeket az eszközöket most vessük be, ugyanis ha azt szeretnénk, hogy Grúziában fair választásokra és szabad választásokra kerüljön sor, akkor most kell cselekedni. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök, Vigenin úrnak. Most pedig Bélán képviselő kap szót, egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel a Kreml Grúzia politikájára azt gondolom, hogy Grúziát továbbra is a békés együttélés, a demokratikus fejlődés és a gazdasági fejlődés útján kell tartanunk. Elismerjük az erőfeszítéseket az alkotmányra és az új választójogra vonatkozóan, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Oroszország ne avatkozzon be túlzottan fontos, hogy ne tudjanak beavatkozni az ellenzéki pártok finanszírozásába és más belügyekbe. Fontosnak tartjuk, hogy Grúzia NATO és az Európai Unió felé haladjon folytonosan. Néhány héttel ezelőtt egy állásfoglalást fogadtunk el egy szabadkereskedelmi területre vonatkozóan, valamint arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat is tartsuk fenn. Az erőfeszítéseinket fenn kell tartanunk, és fontos elgondolkodnunk egy új vízumpolitikáról is a keleti partnerség országaival. Ami problematikus, az a grúz területek orosz megszállása, továbbá idén októberben és szeptemberben a választások idején katonai gyakor, hadgyakorlatokat fognak tartani ezeken a területen az oroszok. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az oroszok visszavonuljanak a megszállt területekről. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Láncbergis úr kapja meg most meg a szót. President, I... Elnök úr, vannak aggájaim a grúz helyzet kapcsán. Három tényező határozza meg a következő időszakot a választási időszakig, és ez destabilizálhatja Grúziát, akár véres beavatkozáshoz is vezethet. Az egyik tényező az, hogy rengeteg orosz pénzzel vásárolják meg a korrupt politikusokat és a szegény választókat, azért, hogy Grúziát letérítsék a pro-európai útról és Oroszországhoz kössék. azok az erőfeszítések, hogy a választásokat megcsalják, ezeket az olig, a Kremelhez közeli oligarchák próbálják elérni, és így veszélyeztetik a szabad választásokat úgy, hogy közben náci és fasiszta típusú támadásokat indítanak a nem etnikai grúzok ellen. Érdekes, hogy az európai liberálisok is két színűen lépnek fel ezzel kapcsolatban. A másik aggályos tényező az, hogy a grúz határokhoz közeli orosz hadgyakorlatokat elhalasztották éppen a választás idejére. A harmadik tényező és a legnagyobb veszély az, hogy növekszik a szociális krízis Oroszországban, és egyre inkább a külső fenyegetésre figyelnek, és lehet, hogy ezt a kártyát kijátszák, a, a kaukazusi háború kártyáját kijátszák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Landsbergis képviselő, most pedig Richard Howitt kapszót parancsoljon. Elnök úr, a szabad választások a film félelemkeltés nélküli szabad kampányt is feltételezik, és meg kell akadályozni, hogy bárki korlátozottan férjen hozzá a médiumokhoz az olyan kábel TV előfizetések, előfizetések, amelyekből kizárják az ellenzéki képviselőket, semmiképpen sem elfogadhatóak. Ugyanakkor Grúzia 400 ebesz megfigyelőt hívott meg, és az ő segítségével igyekszenek a választások tiszta fölött, tisztasága fölött felügyeletet gyakorolni, ezen felül a civil társadalom is jól működik. Mindenki, aki részt vesz a választásokban, tudja, és tudni is kell, hogy figyelünk. Mindezt a baráti szellem keretében tesszük Grúzia irányában, és az EU megfigyelőket is küldött ki az elfoglalt területek határára. Éppen ezért tehát arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a, a, kifejezzük elégedetlenségünket a felett, hogy egyes ellenzéki személyeket persona non grátának nyilvánítottak ki az elfoglalt területen. Máskülönben pedig aggályos az is, hogy 2500 ember gyermek dolgozik a grúziai utcákon, ugyanakkor pedig Grúzia aláírta a gyermekmunkát tiltó OECD megállapodást, és Látni kell persze, hogy ha mi csak egy pártra teszünk az egyik országban, akkor lehet, hogy úgymond rossz lóra teszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kirillov urat nem látom itt az ülésteremben, ez pedig azt jelenti, hogy rátérünk a spontán felszólalások körére, és Don Jean úr kap szót. Elnök úr, Kicsit meglepve láttam ma Grúziát a napirenden. Persze vannak itt látogatások a közelmúltban, aztán az októberi választások ügye <coughs> is, de hát sok más ilyen országban, ahol választások lesznek, nem is tudom, hogy miért beszélünk ma Grúziáról. Nos, azért, mert egy oligarha úgy döntött, hogy elindul a választásokon, ehhez minden joga megvan, és elárosztott megvádolta dollárral, euróval a lobby cégeket Brüsszelben és Washingtonban sikerrel, hiszen Grúziát felvettük ma a napirendre. Nem azért, hogy az orosz megszállásról beszéljünk, vagy a tűzszüneti egyezmények megsértéséről, vagy októberben az orosz hadműveletekről, hanem az grúziai választási folyamatokról beszélünk most itt. Számos állásfoglalásra emlékeztettek a független civil társadalom érdekében, az erős és hiteles ellenzék érdekében. Itt nem egy oligarha milliói teszik hitelessé az ellenzéket, és nem is ezek a milliók teszik függetlenül a civil társadalmat. Persze, ne adjunk Szakasvili úrnak felhatalmazást mindenre, ugyanúgy ne adjunk egy ilyen oligarchának sem szabad utat mindenre. Ez még veszélyesebb. Tréni Ogyuland Köszönjük szépen, Ojuland képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A választások mindig kívást jelentenek bármely demokratikus országban, ezért egyetértek azon kollégákkal, akik nem igazán értik, hogy miért van a mai napi renden ez a kérdés. Ugyanakkor azonban az igazán tisztességes és szabad választások nem csak az eredményekről szólnak, és a választások szellemének betartásáról, hanem arról is, hogy elkerülhető legyen a verseny és a gyűlöletbeszéd. Remélem, hogy a grúz politikai erők nem fogják kivinni a politikát az utcára, ami erőszakos megmozdulásokhoz vezethet. Ugyanakkor az a tény, hogy az oroszok hadgyakorlatokat folytatnak az ország határához közel, és elfoglalták Grúzia bizonyos területeit, ezt is látnunk kell. Grúzia fiatal demokrácia, és további erőfeszítésekre van szükség, hogy közelítsen az EU-hoz és a NATO-hoz. A kormánynak továbbra is reformokat kell végrehajtania, és azáltal, hogy mi megerősítjük Grúziát ezekben az erőfeszítésekben, stabil és megbízható partnerséget kínálunk nekik az Európai Unióval. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Tenak úr következik. Sarkasvili egy nagy politikai túlélő két ciklus mögött, mögött tudott a 2008-as orosz támadásokba se bukott bele. Közelebb viszte országát a társulási megállapodások aláírásához az EU-val és a NATO-val, és nagyon határozottan lép fel a korrupció ellen, és támogatja a szabad piacgazdaságot. Vanu Merebas Vilit nevezte ki miniszterelnökként, aki a jelenlegi adminisztráció sikeres munkáját folytatja, de ugyanakkor Ivan is Vili ellenzéki vezetőnek is lehetőséget kell biztosítani az októberi elnök választásokon. Az én frakcióm, az ECR frakciója az ellenzéki kereszténydemokrata párttal tart kapcsolatot. A demokrácia nem könnyű dolog, de úgy gondolom, hogy mindenképpen biztosítani kell mindenkinek az esélyt, és az EU megfigyelők a szabad választásokat teszik majd lehetővé ebben a szép országban. Köszönöm, tanok képviselő, most pedig Kellám képviselő kap szót. Köszönöm szépen az októberi választások biztos próba köve, kövévé válnak a grúziai demokratikus átalakulásoknak, és próbájává válnak az EU Grúzia irányába irányuló politikájának is. Grúzia közelített az Európai Unióhoz, éppen ezért naív dolog van azt feltételezni, hogy nincsenek olyan külső erők, akik Grúziát le akarják téríteni az európai útról. Egy új populista és nacionalista ellenzéki vezető feltűnése joggan aggaszt bennünket. Szisztanisvili a mind a Lukoilban, mind a Gazpromban a legnagyobb egyéni részvényes. Azt hiszem, hogy további magyarázatot nem kell adnunk a tekintetben, hogy kinek az oldalán áll ő. Az EU mit tehet? Azt teheti, hogy a moszkvai megállapodáson hoz tartja magát, és biztosítja, hogy az elfoglalt területekre is bemehessenek az EU megfigyelők, és azt hiszem, hogy ez az EU fontos szerepvállalásáról tanúskodik majd a régióban. Köszönjük szépen Kellem úrnak, most pedig Óbermájer az utolsó fel, ó, úr az utolsó felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr! Grúzia nagyon fontos partnere az Európai Uniónak stratégiai értelemben és vallásilag és kulturálisan is nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor azonban Szákásvili elnök személye nagyon vitatott, májusban 80 ezeren mentek, vonultak utcára ellene, tüntetve. A demokrácia a szabad választások révén biztosított, ugyanakkor azonban sokszor sérülnek a demokratikus elvek, és Szakásvéli megerősítette a miniszterelnök pozícióját. Sokan attól tartanak, hogy a Kreml példáját követi, követi Grúzia. Ugyanakkor Grúzia egy nagyon fiatal demokrácia, az európai szomszédsági politika tagja, tehát szemet vetett az európai forrásokra is. Fontos világossá tenni, hogy az oligarchák és az ilyen félresiklott értékrendszereknek nincs keresni valójuk egy olyan országban, amely Európa partnere. Most pedig az Európai Külügyi Főképviselő nevében Mávro Jannis úr szólalhat fel. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, akik elmondták véleményüket ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatosan. Hadd kezdjem egy általános jellegű megjegyzéssel. Az Európai Unió számára elfogadhatatlan, hogy a demokratikus folyamatot eszközül használják fel más célok elérésére, vagy hogy meghamisítsák a nyilvánosság akaratát. Az Európai Unió hisz a szabad, tisztességes választásokban, és hisz abban, hogy a méltányos verseny és a részvétel az elkövetkezendő demokratikus folyamatokban alapvető fontosságú a legitim választási eredmények elérésében. Az Európai Unió hangsúlyozza, hogy a politikailag motivált üldöztetés közvetett vagy közvetlen módon, igazságügyi intézmények bevonásával vagy egyéb módon nem összeegyeztethető a demokratikus értékekkel. Ezért az Európai Unió nyomon követé, monitorozza a grúz helyzetet a választásokig, és a választások során is. Esten főképviselő asszony múlt héten találkozott Szekesvili elnökkel. Emellett a szolgálata találkozott a grúz ellenzékkel is, Mindkét oldal azt kérte, hogy az Európai Unió lépjen fel ö, nagyobb mértékben, vállaljon nagyobb szerepet, főként az átláthatóság biztosítása érdekében. Az Európai Külügyi Szolgálat már most is nagy szerepet vállal az EBESZ-szel együtt, ami a média monitorozását illeti, erről többen is szóltak önök közül a vita során. Ugyanakkor az Európai Külügyi Szolgálat azt is fontolgatja, hogyan tud további támogatást nyújtani a maximális átláthatóság biztosítása érdekében. Elé, előfordulhat a további monitorozás és a civil társadalmi szervezetek további támogatása is ennek keretében. Az Európai Unió nagykövetsége egy külön munkacsoportot bízott meg ezzel a feladattal. Tehát figyeljük a helyzet alakulását és segítséget is nyújtunk összességében. A Grúziával kapcsolatos álláspontunk teljesen világos. Üdvözöljük az erős Grúz-Európai Unió kapcsolatokat. A keleti partnerség keretein belül és a csatlakozási tárgyalásokon belül is előrelépés történt, és örülünk annak is, hogy a vízummentesség kérdésében is fejlődés látható. Vannak más stratégiai jellegű kérdések is, az Európai Unió számára egyre fontosabb Grúzia, mint egy energia, energetikai tranzit ország, és az Európai Unió elismeri azt is, hogy Grúzia nagymértékben hozzájárul a globális békefenntartó erőfeszítésekhez. Pozitív változásokat is láthattunk a forradalom során, de fenn kell tartani a lendületet, ez azt jelenti, hogy a demokráciát konszolidálni kell, ki kell szélesíteni, és kell mélyíteni a reform erőfeszítéseket, főként, ami az igazságügyet illeti a gazdaságot és a szociális területet. És fontos odafigyelni a marginalizált társadalmi csoportokra is. Mindenek előtt azonban a regionális biztonság és a demokratikus fejlődés a kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a kapcsolatainkból valóban mindenki hasznot húzhasson. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Ezzel a napirendi pont vitáját lezártuk. Következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek nyilatkozata a Szíriában kialakult helyzetről. Jannis úr, az elnökség